Kedves képviselőtársaim, folytatjuk az ülést. És az első napirendi pontként Lára Komi jelentését fogjuk megvitatni a késedelmi ügy, kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés. Megadom Komi asszonynak négy percben a szót. Tessék, parancsoljon, hol van? Wo ist sie? Sie war gerade noch da. Egyszerűen, szóval, kedves kollégák, Lára Komi keresésében vagyunk de nagyon szoros a programban. Ezért javaslom, hogyha Bienkowska biztos asszony készen áll, akkor kezdjük el az ő felszólalásával. Bienkowska biztos asszony jön lesz. So, I, uh, president, so let me... Köszönöm szépen ezt a vitát. A késedelmes fizetésekről akkor én kezdem. Valamennyien tudjuk, hogy ez rendkívül fontos téma. A késedelmes fizetés egy tényleg olyan ügy, amely nagyban befolyásolja az üzleti életet, ezért röviden visszatérnék az egész anyag történetére. 1995-ben indult az egész, voltak bizottsági ajánlások, tranzakciókkal kapcsolatos határidőkre vonatkozóan, és ezzel igyekeztünk hozzájárulni az üzleti élet erősítéséhez. Aztán 2007-ben ez megváltozott. Ez nem javult a helyzet időközben, aztán 2011-ben még szigorúbb szabályokat határoztak meg a késedelmes fizetéssel szembeni fellépéshez. Vonatkozik ez magánszemélyek és cégek esetében is és ö, ö, itt ezzel kívántunk reagálni a fennálló helyzetre, és a késedelmes fizetésről nem mondhatjuk persze, hogy ez teljesen elmúlt, mint probléma. Napjainkban is emlékeztetni szeretnék eh, az, az hogy négyből egy a fizetés nem a szerződés szerint alakul, és vannak cégek, amelyek egyszerűen késedelmesen fizetnek, ez egy veszélyes dolog és van, ahol több mint 90%-os késedelem is a rendszerhez tartozik. A kisebb cégek akár csődbe is mehetnek emiatt, hogyha mondjuk 60 napra növelik a fizetési határidőt, vagy túllépik a határidőt, és a késedelmes fizetés a szerepet játszik a csődök 90%-ánál, és ez külön árt a kis és középvállalatoknak, amelyek rászorulnak a mindennapi működésükhöz, a megfelelő fizetési ütemezéshez. Én nem hiszem, hogy ezt el kell fogadnunk. Elfogadom azt a pozíciót az előadótól, hogy az irányelv a legjobb megoldás arra, hogy ezt a kérdést kezeljük. Az Európai Bizottság vezetésével az irányelvet átültettük a gyakorlatba keményen. A tagállamokkal aktív párbeszédet folytattunk, iránymutatásokat készítettünk, legjobb gyakorlatok cseréjére is lehetőséget biztosítottunk. Másrészt azonban a szigorúbb fellépéstől sem riadtunk vissza a mai napig hat jogsértési eljárás indult az Európai Unióban Meggyőződésem, hogy további javításra, javulásra is van lehetőség. A késedelmes fizetés persze egy bonyolult probléma, ezt nem lehet egyetlen jogszabályjal megoldani, és jogszabályi oldalom azt gondolom, hogy hard és soft law alkalmazására is szükség van, és ez elvezethet az üzleti élet változásához. Tehát erre is szükség van, azt hiszem erre kell fókuszálnunk. A bizonyítékok azt mutatják, hogy a késedelmes fizetés szándékos, általánosan ismert, hogy ez egy eltérett gyakorlat, az üzleti élet gyakorlata, és ez a legolcsóbb és a költségmentes formája a hitelfelvételnek, de tényleg mindenkinek ingyen van ez a gazdaság szempontjából, ezzel ez egy költségmentes dolog, ez nyilvánvalóan nem így van ez egy kaszkád földről lefelé. A késedelmes fizetéseket egymásnak adják tovább a cégek, és ezt látjuk a közbeszerzéseknél is, és most szeretnék külön erre a témára jobban fókuszálni. A hosszadalmas administratív eljárások hozzájárulnak mesterségesen a késedelmes fizetésekhez. Ez a kis és középvállalatok számára külön káros, hiszen ők nagyban függenek a közbeszerzésektől és a késedelmes fizetés az állami hatóságok esetében még kevésbé legyen elfogadható, mint a magáncégeknél, mert ezek ugyanazok a hatóságok, amelyek nagyon kevés toleranciát mutatnak késedelmes fizetés kapcsán a másik irányba, tehát amikor az adót kell befizetni például egy cégnek, vagyis ez tényleg egy veszélyes dolog. A félelem faktorról is beszél a KKV körében a jelentés, mert a nagyobb cégek visszaélnek a helyzettel, amit az irányelv biztosít nekik, és kénytelenek a nagyobb cégektől elfogadni a tisztességtelen ajánlatokat is. Ez nagyon gyakran jellemzi a kis és középvállalatok viszonyait, és a szokás átvált egy kultúrába, egy fizetési kultúrába. Ezt gondolom, hogy ezzel szükség van a magáncégek közötti szabadságra, de ez nem vezethet oda, hogy hitelező szerepbe kényszerítsenek valakat. Azt hiszem, hogy egy felelősségteljes fizetési kultúrára van szükség, és egyensúlyt kell keresni a szerződéses szabadság és a fizetési fegyelem között. Azt hiszem, átláthatóbbá kell tenni ezt a területet, erőteljesebb jogvégrehajtásra van szükség, és pénzügyi fellépésre is szükség van a kis és középvállalatok érdekében. Szeretném látni, hogy, és örülök is annak, hogy következtetéseket is tartalmaz a jelentés a 2016-ig terjedő időszakra végrehajtással is foglalkoznak. Azt gondolom, hogy jó példával kell előjárni, és akkor sokkal többet tudunk elérni. Egy határozott fordulatra van szükség a fizetési kultúrában, és véleményem szerint ez kell, hogy legyen a fő cél, gyorsan fizetni, biztosítani kell a pénzforgását a gazdaságban, mert ez mindenkinek a javára válik a társadalomban. Tehát még egyszer felszólítok mindenkit, és erős üzenetet akarok küldeni ezzel a jelentéssel, ennek örülök is, hogy ez így történik, hogy gyors fizetésekre kerüljön sor. Mielőtt a végére érnék, szeretnék még egy dolgot elmondani Komi asszonynal kapcsolatban az előadókról, az előadókról óriási erőfeszítéseket tettek, nagyon rövid idő alatt sikerült elkészíteni ezt az anyagot, és ennek ellenére egy kiváló, mélyreható elemzés sikerült, és köszönöm szépen Tájámi elnök úrnak is, hogy ilyen gyorsan lehetővé teszik az irányelv elfogadását és végrehajtását. Nagy örömmel várom a vitát, és Örülök annak, hogy kellő időben sikerül majd ezt elfogadtatni. Köszönöm szépen, biztos asszony. Akkor most megadom a szót az előadónak, Komi asszonynak. Presidente, jön. Elnök asszony, elnézést szeretnék kérni. Úgy értettem, hogy hatkor kezdődik a vita, elnézést kérek öntől, biztos asszonytól és persze a kollégáktól. Meg szeretném köszönni a kollégáknak az együttműködést, akik segítették a jelentés kialakítását, hiszen nagyon fontos és érzékeny témáról van szó, hogy hallottuk, és ez segít az európai cégek túlélésében. Az első kérdés, amely felmerül, hogy milyen intézkedések járulnak egy cége egészségéhez, egy jó gazdasági helyzet és egy jó tőkehelyzet ahhoz, hogy munkahelyeket teremthessenek és terjedhessenek, ahhoz szükség van arra, hogy a nemzeti és a nemzetközi szabályok támogassák őket. De ma nagyon sok cég, főleg a kis és közép cégek, akik az európai ipar lényegét, gerincét képezik, nagyon sok akadályba ütő, ütköznek. Például a késedelmes fizetések jelentenek így ilyen problémát főleg a közigazgatás részéről. A tízből hat cég panaszkodott késedelmes fizetésre, 62 százalékában az eseteknek pénzügyi nehézségekkel rendelkeznek, a késedelmek 48% a fizetések 48%-a késedelmes, Administratív nehézségekről 45% panaszkodott, és az elvégzett szolgáltatásokkal kapcsolatban 19%-a megkérdezett panaszt, tett panaszt. Ráadásul egyes cégek domináns pozícióban vannak másokkal szemben, és ezzel vissza is élnek. Nagyon fontos tehát, hogy elkerüljük az ilyen késedelmes fizetéseket. A olasz hírekben gyakran számoltak be arról, hogy a vállalkozók életükkel fizetnek, öngyilkosságot követnek el, egész egyszerűen, mert lehetetlen pénzügyi helyzetbe kerültek. Persze ez oda is vezet, hogy elvesznek a munkahelyek, illetve cégek átviszik tervelésüket más helyre. Egy szóval a késedelmes fizetések rendszerének véget kell vetni, és ennek érdekében készítettük el ezt a javaslatot, amely azt írja elő, hogy 30 napon belül fizetni kell, ráadásul az egyes cégek fizetési viselkedését átláthatóvá tesszük, és különösen fel kell hívni a figyelmet arra, hogy maga a közigazgatás is gyakran, vagy az állam gyakran késedelmes fizet, éppen ezért egy rossz hitelezők, vagy rossz fizetők blacklistjét fel kell állítani, és meg kell akadályozni, hogy éppen a kis és vállalatok váljanak a közigazgatás késedelmes fizetésének áldozatává. Ráadásul a visszanyerés, a kártérítés lassan megy, erre megfelelő kamatot kell kivetni. A jó gyakorlatokat előbbre, előre kell vinni és tovább kell adni, például a Spanyolországban szerzett jó gyakorlatot, legjobb gyakorlatokat, mi szerint, hogyha az önkormányzat nem tud fizetni, akkor az állam fizeti ki az önkormányzat tartozásait a beszállítóknak. Ugyanez igaz a közbeszerzési eljárásokra a jövendőbeli közbeszerzésekből ki kell zárni azokat az albeszállítókat, vagy alvállalkozókat, akik nem fizetnek megfelelő időben. A a hibát elkövetőnek kell fizetnie, ez az elv, amelyet érvényre kell jutni, de ugyanakkor um, a nemzeti szinten ez még nem mindig működik. Azt kívánom, hogy mindenki megfelelően fizessen. 158 millió eurót lehetne megtakarítani így. Ezt meg tudjuk tenni, el tudjuk érni, mi több kötelességünk, hogy ezt meg is tegyük. Úgy gondolom, hogy kitűnő eredményt értünk el ezzel a dokumentummal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Komi asszony. Egy kártyás kérdést elfogad? Préda úr kérte ezt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen tervei vannak, hiszen tudjuk, hogy a Terry Cabres jelentést most fogottuk el, és Tudjuk, hogy román elnökség alatt vagyunk, de hát a román elnökség pacsorai üresek. Ho, ön mit gondol erről, kedves képviselőtársam? Hakomi. E, Approfondirò. Nem tudom, hogy miért nincs itt a román soros elnökség képviselője, de úgy gondolom, hogy egész egyszerűen nem tartják tiszteletben az állampolgárokat, a vállalkozókat és magát az Európai Parlamentet sem. Megállapíthatom, hogy számos talácsi elnökség nem tesz eleget a kötelezettségnek, hogy eljöjjenek, nem jönnek el. Ez nem egy túl szerencsés dolog, de az sem szerencsés, hogyha csupán egyetlen elnökségnél jegyezzük ezt meg, és nem mindegyiknél. Ezért aztán a kollégák esetében az egyenlő elbánást kéne alkalmaznunk szintén. Most pedig a frakciók szónokai következnek a néppárt nemében Schwab úr, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tesztelt kollégák. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Már régóta ismernek elnök asszony, természetesen én újra és újra személyesen is beszéltem a tanácselnökségek nem jelenlétével, és azt gondolom, hogy ez teljesen jogos. És egyébként pedig számos problémák voltak és a fizetés miatt Dél és Észak-Európa között nagyon komoly különbségek is vannak, akár 180 nap is, ez regionális nehézséget is jelent, és el kell, hogy mondjam, Komi asszony jelentése eleget tett ennek a kihívásnak, mert láthattuk, hogy az irányelv módosítás, amely a késedelmes fizetést irányítja, és elmúlt periódusban, ciklusban sikerült ezt elfogadni, sikerült valamit elérni, csökkent a késedelmes fizetés, de természetesen ez mindig egy olyan probléma, ami a gazdasági fejlődést is felöleli, Úgyhogy szerintem világosá kell tenni, és Komi asszony jelentése ezt meg is teszi egyébként. A kis és középfalatok sokkal jobban szenvednek a késedelmes fizetés miatt, ezért aztán ebbe az irányba mutató követelések, elvárások nagyon fontosak a jelentésből. És természetesen meg kell említeni a KKV-k esetében is, kell, hogy legyenek kivételek a szigorú szabályozás alá, mert ha vállalatok valamit akarnak, valamilyen meg akarnak állapodni, akkor lehetőséget kell adni nekik, mert az Európai Unióban a szerződés szabadság az dolog. És ügyelni kell arra is, elnök asszony, hogy ne alkalmazunk különböző ágazatra túlságosan különböző szabályokat. Ez ugyanaz, mint a légiutasok jogait illetően. Az Európai Unióban nincsen késedelmes fizetés, és van egy minimális fizetési határidő, amit mindenkinek be is kell tartani. Ezt erre kell törekednünk. Köszönöm szépen, a szociálisok és demokraták nevében pedig Rapini azt, hogy másfél percben. Președinte, doamna comisar, dragi kollég... Igen, tisztelt biztos asszony, kedves képviselőtársaim! Először is el szeretném mondani, hogy előadóként nagyon fontosnak tartom, hogy létrejött ez a jelentés. Köszönöm Komi asszonynak a munkát, kitűnően működtünk együtt. Ez az első lépés. 2013-ban tették meg az első lépést, de az első jogalkotói norma szöveg nem ért el a kívánt célok, célokat, a késedelmes fizetések csökkentését csökkentését. Én ezen felül a KKV csoport vezetője is vagyok, és ilyen tisztemben el szeretném mondani, hogy minden tagállamban ugyanazokat a problémákat vetették fel. A kis és középvállalatok nem tudnak a nagyvállalatokkal egyenrangon tárgyalni. És ahogyan az előadó is mondtam, valamilyen kompenzációra van szükség, és esélyegyenlőséget kell teremteni közöttük, hiszen a KKV-k többek között a közigazgatástól sem kapják meg a nekik járó fizetéseket, a közigazgatásban a központi és a helyi igazgatási szerveknél egy új fizetési morált kell kialakítani. Más örülök annak, hogy sikerült a megfelelő tárgyalást végrehajtani az előadóval. Nagyon fontos, hogy egy whitelist és egy blacklist is felálljon, megakadályozva így, hogy a késedelmes fizetések tovább terjedjenek. Köszönöm. Köszönöm szépen Grapini asszonynak. Rübik úr egy kék kártyát mutatott. Egyetért azzal, hogy feltegye a kérdését? Rübik úr, parancsoljon. Sajnos mikrofon nélkül. Grappini kolléganőhöz fordulok a kérdéssel. Van-e lehet lehetőség arra, hogy az Európai Unió a, fisedelmi, a fizetési késedelmet transzparensen bemutatja, hogy az Európai Uniónak sok programja van, és meg kell, hogy állapítsam, hogy kis és középvállalatok nagyon hosszú ideig várnak arra, amíg a likviditás helyreáll. Adott esetben lehetne egy mappinget csinálni az európai intézményekben arra vonatkozóan, hogy biztosítsuk, hogy Európai Unió, hogy mi betartjuk a saját késedelmes fizetésre vonatkozó irányelvet. Grappini asszony. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném mondani, hogy Rübig úr a KKV Intergroupban nagyon aktív, nagyon támogatja a KKV ügyét. Abszolút egyetértek önnel, Gondoljuk meg ezt a javaslatot, mondom ezt a biztosnak címezve, hiszen valóban ez Európai Unió is késedelmesen fizet a tagállamoknak, és a tagállamok késedelmesen tudnak tovább fizetni. Érdemes volna a bizottságnak megvizsgálni ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Zulik úr az ECR nevében. Köszönöm szépen. A szerződéses szabadság egy alapvető elv, amely a cégek közötti együttműködés szabályozza, mert a gazdaság így működik. Ez a tevékenység, amiről itt beszélünk, sérti, a, amit itt csinálunk, az a szerződéses szabadságot sérti, mert a parlament, a bizottság be akar avatkozni magánfelek ügyleteibe a bizottság úgy gondolja, hogy ők sokkal jobban tudják a világ működését, és állandóan szabályozni akarnak. A legjobb dolog, amit tehetünk, hogy nem avatkozunk bele ebbe. Persze vannak cégek, akik későn fizetnek, de hát akkor a piac majd ezt szabályozza, majd nem szállítanak nekik. Minden ügyfélnek ki kell állítani a számlát, és be kell hajtani a fizetéseket. És hogyha a biztosok úgy gondolják, hogy őnek neki kell foglalkoznia a késedelmes fizetéssel, akkor kezdjük mindjárt a bizottsággal, jó? Nem régiben óriási fizetési késedelmek alakultak ki az összes alap, összes finanszírozás, amit az EU-tól kapunk, az minden ok nélkül későn érkezik. Tehát ezt kezdjék el vizsgálgatni, és inkább ne avatkozzanak bele a magánszféra ügyleteibe. Legjobb, ha leg, a, a saját ügyeinkkel foglalkozunk. Nem szüksége be, nincs szüksége beavatkozásra. Köszönöm szépen. Zelimovics úr az Alde nevében. Két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A teljes európai gazdaság és mindenek előtt a kis és középvállalatok negatív hatásokkal szembesülnek a késedelmes fizetés miatt. Az európai biz- az EU már tett lépéseket, itt az irányelv is például. Ennek ellenére erősítette ez a likviditási nehézségeket. Egy kicsit javult a helyzet persze az utóbbi, de tovább kell mennünk ezen az úton. Itt a tagállamok több mint felében lehet beszámolni arról, hogy a vállalatok még mindig az utolsó pillanatban fizetnek, vagy annál is később. A kis és középvállalatok nem is kérnek kompenzációt emiatt, mert félnek attól, hogy egy nagyobb cég fogjaivá válnak, vagy ellenségesen kezelik majd őket. Éppen ezért intézkedésekre van szükség, amelyek javítják a helyzetet még szigorúbb szabályokat alkalmaznak egyes tagállamokban, és kötelező információszolgáltatást várnánk el ezen a területen, mert így fel tudnánk mérni a tényleges fizetési magatartást a magán szférában. És a tagállamokat felszólítjuk arra, hogy megfelelő közvetítési szolgáltatásokat hozzanak létre. Itt arról van szó, hogy egy hitelező forduljon, fordulhasson valakihez, aki felvállalja a behajtás szerepét. Biztosítani szeretnénk azt is, hogy a hatóságok kellő időben fizessenek. Mert nagyon gyakran azt is látjuk, hogy vannak gazdasági okok, hogy nem fizetnek, de politikai okokat is felsejthetünk emögött. Hogyha ezt megtesszük, akkor a tagállamok a pénzforgást meg, megerősítik a gazdaságban, és így jobban eleget tudunk tenni a kötelezettségeinknek, és egy jobb gazdasági klíma alakulhat ki az Európai Unióban, mint ahogy azt ma látjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Soltesz úr. Két percben. Köszönöm szépen elnök asszony. Nagyon fontos témáról van szó. A gazdaság számára az Európai Unióban a késedelmes fizetések és a fizetési fegyelem nagyon fontos szerepet játszik. A múltban és a mindennapokban is azt tapasztalhattuk meg, hogy valóság a késedelmes fizetés. Sok cég életét keseríti ez meg. Nem nagyon jó a fizetési morál az Európai Unióban, főleg a kis és középvállalatok kerülnek nehéz helyzetbe. Ők szenvedik meg a legjobban a késedelmes fizetés rendszerét, nagy árat fizetve értem. Gyakran kis és középvállalatok mentek csődbe, családok mentek tönkre ezáltal. Fontos persze, hogy a piac működését szabadon engedjük, de ugyanakkor világos szabályokra van szükség, amely a gyengéket az erősebbekkel szemben megvédi, és megakadályozza visszaéléseket. Tisztességtelen üzleti gyakorlatok tanúi vagyunk. A késedelmes fizetés ennek csak egy elemét jelenti. De más elemek is aggasztóak, például a kis szállítók nem vásárolják vissza az eladott, el nem adott várókat, pedig erre szerződés kötelezni őket. A kollégák említették a közvetítést, a mediációt. Erre szükség van, de hogy említsek egy szempontot, a nagy nem fizetők, vagy késedelmes fizetők között maga a közágazat is szerepel. Sok mindent érhetünk el, tehát annak érdekében, hogy a közigazgatás és az önkormányzatok időben fizessenek, valóban égbe kiáltó, hogy éppen a közágazat szereplői szerepelnek a késedelmes fizetők között. Köszönöm. Köszönöm, a GUE Engel nevében Masztalka úr kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves képviselőtársaim, az EU-ban minden évben több ezer KKV megy csődbe. Azért, mert um, túl későn fizetik ki a számláikat. Ez fizetésképtelenséghez vezet, és egy sor szociális problémát okoz, ráadásul a munkahelyek is elvesznek. A 2011 per, 10, per 7 EU irányelv célja az volt, hogy segítse ezeket a vállalkozásokat. Köszönöm az előadó munkáját, köszönöm a részletes helyzetleírást, ami pedig az, irány, az irányelv átültetés és alkalmazása tekintetében. Kiderült a helyzet felmérésből, hogy sokan nem is ismerik ezt a jogi eszközt. A kis és középvállalatoknak csupán egy kis százaléka számolt be arról, hogy az adósok fizetési morálja, fizetési fegyelme javult volna. Sok mindent jobban tehetünk, csinálhatunk, kedves kollégák. Nem értek együtt Sulök kollégával, hiszen a KKV-k számára nincsen veszélyesebb, mint az adóhivatalok fellépése, akik viszont azonnal inkasszót jelentenek be. Tehát teljes egészében támogatom az előadó módosító javaslatait arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet a 2011 per 7-es irányelvet jobban alkalmazni. Az a célunk, hogy mindenki nek kifizessék a számláit. Ráadásul jelzem, hogy ez itt az utolsó felszólalásom a parlamentben. Köszönöm mindenkinek, akivel együttműködhettem az elmúlt években. A tolmácsoknak is. Köszönöm szépen. És mi is minden jót kívánunk a további életéhez, mondja az elnök. Most pedig folytatjuk a további felszólalókkal. Tunund Hohenstein asszony 1 perc 30-ban. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca Köszönöm szépen. Újra és újra azt mondom, hogy napról napra látjuk, hogyan változik az életünk, mennyire jól az életünk az EU-n belül. Miközben napról napra azt is megalapíthatjuk, hogy még többet kell tennünk ezen a területen. Sok mindent sikerült elérni, geoblocking megszüntetése és más kérdések is, a roaming. Azt hiszem, hogy ezek fontos dolgok, amik mindenkinek a javára válnak az EU-ban. Ma a vállalatokról beszélünk az EU-ban, és egy olyan jelentésről, amely a késedelmes fizetésekre irányuló irányelv működését nézi meg. Egyszerűen számos alkalommal láthatjuk, hogy nem kellő időben fizetnek, ez bizonyos cégek esetében, és nem is ritkán akár csődöt is okozhat. A vállalatoknak van elég bajuk amúgy is a sok előírás miatt, az adóztatás miatt, vagy a likviditás hiány miatt. Ezért különösen fontos lenne az, hogy a késedelmes, irány, késedelmes fizetések irányelv működjön, miközben ez még nem egészen valósult meg. A jelentés rámutat arra, hogy sok dolog ennél sokkal jobban működhetne még, de hát a tagállamok tér felé pattog a labda, nekik kell gondoskodniuk arról, hogy az EU jogi előírásait végrehajtsák. Itt a fizetési magatartást komolyan kell vennünk, ösztönözni kell arra, hogy a hitelezők megkapják a pénzüket. Vagyis fontos lenne az, hogy az irányelv céljait ténylegesen elérjük. Így tudnánk hozzájárulni a gazdasági növekedéshez például. Mindjárt a végére érek. Ami a kis és középvállalatokat illeti, külön róluk, külön kell beszélni róluk, a szerződéseket be kell tartani, jelszó működjön mindeddig betartották a hozzászólási időket, és kérem, hogy e mellett tartsunk ki a továbbiakban, és nagy témáink vannak. Danti úr, másfél percben. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A 2011-es késedelmes fizetésekről szóló irányelv pozitív kihatással járt, legalábbis az átlagos késedelem, illetve végrehajtás időpontja csökkentette. De azt is tudjuk, hogy a kis és középvállalatok 95%-a nem kapja meg a szerződésben rögzített időre fizetéseket, ez pedig gyakran oda hogy, odavezet, hogy a cégek csődbe mennek. Éppen ezért azt szeretném, hogy holnap a parlament nagy többséggel fogadja el ezt, ezt a jelentést, hiszen a jelentés arra törő javítsa a helyzetet. Három pontot szeretnék kiemelni. Egyrészt a kártérítés szabályát és egy gyorsított kártérítést ír el azok cégek számára, akiknek a közigazgatás tartozik. Másodszorban rendszer dolgoz ki a kis és középvállalatok támogatására, megfelelő pénzügyi támogatást biztosítva számukra, harmadsorban pedig a kötelező információ adást írja elő azok számára, a, illetve azoknak a szereplőknek a nyilvános tételét írja elő, akik megfelelő időben megfelelő fizetési fegyelemmel fizetnek. Látjuk, hogy az elmúlt években az eredmények nem voltak tökéletesek, nem működik még az európai rendszer tökéletesen. Éppen ezért úgy gondolom, hogy helyes, hogy egy olyan üzleti környezetet hozunk létre, amelyben a fizetések időben történnek, és amelyben a cégek valóban végezhetik a munkájukat. Dankeschön, Frau van Bossoit. Sie haben ein... Van asszony, parancsoljon. Egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyra becsült kollégák. A fizetés és ki, a késedelmes fizetés gyakran oda vezet, hogy vállalatok nem tudnak embereket alkalmazni, tovább működni. Egyszerűen pénzre van szükség. Ha későn fizetik meg, a számlákat, akkor hiányzik az oxigén, amivel túlélhetnek a kis és középvállalatok. Ezért az Európai Bizottságnak fel kell szólítania a tagállamokat, hogy a KKV érdekében tevékenykedjenek, mert ők adják a gerincét a gazdaságnak. Mindig újra és újra felmerülnek ezek a kiskapuk, amelyek alapján a késedelmes fizetés lehetségesé válik. Ezeket be kell zárni három negyede a kis és középvállalatoknak elfogad egy hosszabb fizetési határidőt, mint ami elfogadható lenne, vagy amit a törvény biztosít. Éppen ezért nemzeti szinten előterjesztettünk egy ilyen maximális határidőre vonatkozó törvényjavaslatot. Most egy európai jelzést is küldeni kell ennek érdekében, hogy ne legyen ennyi késedelemcsézés. Köszönöm szépen. A spontán hozzászólások következnek, négyen vannak szám szerint, valamennyit el tudom fogadni. Sedrojevski úr az első, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Ez a téma nagyon releváns, mert katasztrofális a helyzet a kifizetések területén, ahogy ezt a biztos asszony is kifejtette a hozzászólása elején. Ez a pénzkölcsönvételének legolcsóbb módja. Mármint köl- olcsó ez azoknak, akik a pénzt kölcsön veszik, de azok, akik várnak a pénzükre, nekik ez nagyon sokba kerül. Még egy dolgot hadd emeljek ki. Lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy meg lehetünk elégedve, mert a parlamenti ciklus elején a saját késedelmes kifizetéseinkről is beszéltünk, Europe for Citizens, Kreatív Európa, Erasmus, és Négy év elteltével most már elmondhatjuk azt, hogy az Európai Bizottság kifizetései sokkal hatékonyabbak. Tehát ezáltal, hogy a saját házunk táján rendet tettünk, most már nagyobb fennhatósággal mondhatjuk azt, hogy másoknak is ezt meg kell tenni. Köszönöm. Um, Hogwarts képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönet a jelentést jelentéstevőnek, köszönet a bizottságnak mi vállalkozók tudjuk, hogy a gond nem az, hogy az ember nem tud profitot termelni, a gond a fizetés képtelenség, tehát a cash flow nem megfelelő aránya. Nos, nagyon fontos az, hogy ennek az irányelvnek a végrehajtását, gyakorlati megvalósítását nagyban növeljük. Ennek jelentésnek pont ez lenne a célja, és a nagyon fontos az is, hogy a közbeszerzési szabályokat ehhez a rendelethez, ez az irányelvhez kössük. Ez mindenképpen fontos nem csak a vállalkozóknak, hanem az állami szektornak is, az állami szektornak is példaértékűnek kell lennie, és időben kell fizetnie. Alapvetően pozitív lépések döntet, történtek az Egyesült Királyságban, és a pozitív példát lemásolhatják a többi tagállamok. Úgy gondolom, hogy egy konzultáció lenne a következő lépés, így lehetne ennek az irányelvnek a hatáját kiterjeszteni. Köszönöm. Köszönöm, Kinnicsi asszony, egy percben. Grazie, grazie, president. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 2011-es irányelv ellenére, amely a e, késedelmes fizetésről szól, a KKV-k Európában még mindig nagyon sok e, késedelmes kifizetéssel kell, hogy megfűzedjenek, megküzdjenek, és nagyon sokszor a késedelmes fél maga az állam. Olaszországban a gazdaság alapvetően KKV-kből áll, és attól félnek a KKV-k, hogyha felszólalnak a nagyvállalatok ellen, akik nem mindig fizetnek ki időben, akkor ezzel a kereskedelmi kapcsolatot rontják el. Rontják el. Úgy gondolom, hogy Ugyanúgy, ahogy a mezőgazdasági ágazatban létezik egy tisztességtelen kereskedelmi gyakorló, gyakorlatról szóló irányelv, most hasonlót kéne a kkv esetében más ágazatokban is megfogalmazni, és nagyon fontos az is, hogy tájékoztassuk az embereket arra, hogy mennyire fontos az, hogy ne legyenek késedelmes fizetések, hogy mi hamarabb fizessen mindenki, és természetesen ez vonatkozik az állami szektorra is. Köszönöm. Köszönöm az utolsó, Mária. Elias úr spontán felszólalók között. Köszönöm szépen, elnök asszony. A késedelmes fizetések, ez hogy úgy mondjam, ismert téma, nagy problémát jelent a magánszektor számára, és akár csődökhöz is vezethet Hogyha a közférát vesszük viszont, itt más a helyzet, mert miről van szó? Az adófizetőknek be kell fizetniük az adót, és ha nekik vannak nehézségeik, mint egy Görögországban gyakran előfordult éppen a memorandum miatt, a, és miközben befagyasztják az betéteiket a bankban, de azért a hatóságok követelik a pénzt, és nem egyszerűen nem fizetnek ki a hitelezőknek pénzt. Úgy gondolom, hogy egy pluszt kell biztosítani az állami szinten, és ezért, ami a magánszemélyeket illeti, azt nem fizetik ki. Úgy gondolom, hogy ezzel nehéz helyzetbe hozzák. Biztos asszony kérem, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm az összes képviselőnek a vitát. Mindenek előtt köszönetet kell mondanom arra, hogy a késedelmes fizetés vagy hát mint témát összességében a reflektorfénybe helyezik újra. Jó volt ez a vita, és remélem, hogy a holnapi szavazás is pozitív eredménnyel jár a nagyon jó jelentés szempontjából. Úgy gondolom, hogy eh, 1995 óta foglalkozunk ezzel a témával az EU-ban. Sokat elértünk, de még sokat kell elérnünk. Mindenek előtt a kultúrát, a fizetési kultúrát kell megváltoztatni. Ez olyan dolog, amelyet mindenkinek komolyan kell venni az összes hatóságnak és intézménynek. Mindenkinek az az érdeke, hogy gyorsan fizessük ki a számlákat és alá kell húznom, mert többen erre felhívták a figyelmet. Természetesen az EU intézményeknek, mint minden más hatóságnak az EU-n belül összességében vonatkozik ez az állam és a magán szférára is. Ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, tehát a mi intézményeinkre is, amelyeket az irányelv előír ezért az Európai Bizottság egy zéró tolerancia elvet vezet be minden nemű késedelmes fizetéssel kapcsolatban az EU intézmények vonatkozásában. És remélem, hogy ezzel jó példával járunk elől, és jó eredményre vezet ez a jövőben. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a késedelmes fizetésekkel kapcsolatos munka ezzel még nem zárult le. Köszönöm szépen, biztos asszony, Kómi asszony. Két perc. Eh, Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm minden kollégának, akik, akik felszólaltak. Nagyon konstruktív volt a párbeszéd, és ez a konstruktív munka az állampolgárok és a cégek érdekében történt. Két észrevételem van. Az első. A késedelmes fizetésekről szóló irányelv átnemültetése jogsértést jelent, és büntetés kiszabását vonhatja maga után. De látnunk kell, hogy gyakran maga az állam az, aki felelős, aki nem fizet időben, vagy az állami közigazgatás valamelyik szintjén. Másrészt, ahogyan ön is mondta, biztos asszony, utalva arra, amit a házelnök mondott, Gyakran Olaszországban a cégek sem fizetik mi meg a közigazgatásnak a kötelező járulékokat, de ez a szigorítás intézkedésekre vezethet vissza, tehát nem véletlen, hogy a mm, Olaszországban a fizetési fegyelem, tehát mindkét irányban ilyen rossz, mm, ezen változtatni kell. Köszönöm szépen még egyszer, és remélek, reménykedem benne, hogy holnap nagy többséggel elfogadjuk a jelentést. Köszönöm szépen. Az előadónak ezzel a vitát lezárjuk, és hát, mint hallottuk, holnap lesz a szavazás. A következő napi rendi pontunk következik. Kappel asszony jelentése. Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről, és üdvözlöm az Európai Beruházási Bank elnökét, Werner Hoyer urat, és kérem foglaljon helyet, de mindenek előtt Kappel asszonynak fogok szót adni négy percre. Danke Köszönöm szépen, elnök asszony, Katainen biztos úr, Hoyer elnök úr. A mai napon az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységről beszélünk éves jelentés formájában az e, árnyékelőadóknak, a szerzőknek, a többi szakbizottságnak, a saját csapatomnak, az ő csapatainknak szeretnék köszönetet mondani, hogy néhány hónap alatt pragmatikus módon sikerült átfogó e, véleményt e, készítenünk a bank tevékenységről 2017-ben. 2017-2019 időszakra vonatkozó operatív terv az Európa 2020-as stratégiájából indul ki az intelligens, fenntartható és befogadó növekedés területén, az energia, a mobilitás területén és ide tartozik a kis és középvállalat támogatása, a midcap támogatása és a mezőgazdaság erősítése. Ezen az, ebben az időszakban láthatjuk az EBB 60 éves jubileumának ünneplését is, ezért szeretnék külön gratulálni önnek személyesen is valamennyiünknek. Úgy gondolom, ez meglett bennünket az EBB a világos legnagyobb kötvénykibocsátó és hitelező az egész világon. 1600 milliárd eurót adtak ki, 11900 projekt keretében több mint 160 országban az elmúlt 60 év alatt. Azt hiszem, hogy ez jogot ad a büszkeségre. Az EBB csoport által kiadott kötvények a legmagasabb besorolás alá esnek, a bank 3-ás réting alá esik, és a konzervatív kockázatkezelésnek köszönhetően a 0,3%-os a ö, problémás hitelek aránya. Egy nagyon komoly, magasértékű beruházási terveik vannak, nagyon jó a portfóliója az EBB-nek, és azt gondolom, hogy ezt sikerült megőrizni az időszakban, és sikerült nemzetközi keretek között fellépni, 100, több mint 160 országban vannak jelen, és a hitelek több mint 900%-et azonban a zeneon belül adták ki. 109 projektet fogadtak 2017-ben, és 160 milliárd eurót innovációra, a környezetre, kis és középvállalatokra, infrastruktúrára költöttek, több mint 200 milliárd eurót költöttek az elmúlt 10 évben a gazdasági és szociális fejlesztésre a régiókban, több mint 700 ezer kis és középvállalat jutott így könnyebben pénzhez, ami pedig a forrás oldalt illeti. Szeretnék egy meg, megjegyzést tenni, elnök úr. Az EBB kötvények több mint egy harmadát dollárban bocsátották ki. 20 éves eurót ünnepelünk, ünnepeltünk tegnap, a második legnagyobb valuta a világon időközben, talán elnök úr felhívnám a figyelmet, hogy több euró kibocsátást tegyenek, és a dollárt lassan építsék le a kötvényeknél. Az EBB Európa versenyképességére is figyel, 13,9 milliárd eurónyi hitelt adtak ki, erre például a digitális kapcsolatok kiépítésére, nagysebességű kapcsolatokról van szó, és, már, és intelligens mérőrendszerekre is költöttek pénzeket. A fenntarthatóság, a környezetvédelem, a, fenntart, a megújuló erőforrások, a biológia sokszínűség, tiszta víz, tiszta levegő, hulladékkezelés, fenntartható közlekedés tartozik a legfontosabb területekhez. A zöld kötvények legnagyobb kibocsátója az EBB, a pénzek egy negyedét klíma vonatkozású projektekre adják ki, éppen ezért a párizsi klíma megállapodás végrehajtásában a banknak fontos szerep jut. 2017-ben az EBB kis- és középvállalatoknak 29,6 milliárd eurót adott támogatásként, és 270 ezer cégről beszélünk, ahol 3,19 millió ember dolgozik, így jutott a finanszírozáshoz, mivel nagyon fontosak a kis és középvállalatok és a startupok az európai gazdaság szempontjából, ezért a kis és KKV stratégia, amit az EBB képvisel rendkívül fontos, amikor a hitelszűkének megszüntetéséről beszélünk. Nagyon fontos még a válsággal összefüggő beruházási rések betömése. Itt az EBB-nek megfelelő alapja van arra, hogy több, mint pénz, több pénzt költsenek, plusz befektetésekre, beruházásokra, és külön szeretnék Volter úrnak az, az EFSA ügyvezető igazgatójának és 2020-21-ig az InvestEU területén is ők vállalják a felelősséget. Most pedig Gabriel Zabar Rubial kapja meg a Költségvetési Szakbizottság nevében két percben a szót tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos, tisztelt biztos úr, tisztelt Hoyer úr, a mai napon azt gondolom, hogy azt kell kiemelnünk, ami a közülemény számára is fontos lehet a beruházási bank pénzügyi tevékenységével kapcsolatban. Miután nincs sok időm, próbálok a lényegre térni. Azt gondolom, hogy a fő üzenet az, hogy a beruházási kapacitását mindenképpen növelnie kell a banknak, hogy a, hiá- a hiányzó tőkét meg tudjuk szerezni, és a tőke hiányzik az állami és a magánszférából is, és a cél természetesen az, hogy minőségi munkahelyeket hozzunk létre a beruházásokon keresztül, olyan munkahelyeket, amelyek fenntarthatóak. Kiemelném azt is, hogy a KKV-knek nyújtott segítséget és növelnie kell a banknak, javítani kell a kommunikációt, illetve az információ, a tájékoztatást olyan szinten kéne növelnie, hogy több vállalkozást tudjon részt venni a bank programjaiban. A stratégiai beruházási alap is nagyon fontos, ezzel is jobban kell tájékoztatni a, közön, a közönséget, illetve a különböző nemzeti bankokkal is. Nagyon fontos az, hogy a projekt gazdáknak megfelelőbb együttműködést tudjon, tudjon adni. Az is nagyon fontos, hogy az egyéb fejlesztési bankokkal jobb legyen a koordináció, és nagyon fontosnak tartom a hatékonyság növelését, illetve az átfedések megszüntetését. Örülök annak, Örülök annak, hogy a bank mindent megtesz azért, hogy a klímaváltozási beruházásait növelje, jelenleg 25%-nál tartanak, ez nagyon pozitív. Azt kérem, végezetül itt a mandátum végén a banktól, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az átláthatóság növekedjen, hogy jobban be tudjon számolni a tevékenységéről, és tegyen meg mindent azért, hogy az adó elkerülés, illetve az adó csalás ellen harcoljon. Köszönöm. Most pedig Hoyer úr kapja meg a szót az EIBB e nevében, tessék. Igen, tisztelt Európai Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Először is Barbara Kappának szeretném megköszönni a munkát, amelyet elvégzett, és köszönöm kollégáinak is ezt a kitűnő jelentést. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önökkel ma estem, ez a jelentés fontos szerepet játszik, illetve a vita sokat segít az EBB és a tisztelt ház működő kapcsolatainak megerősítésében. A jelentés sok releváns kérdést vet fel, és örülök annak, hogy az EBB katalistaként, a beruházások felgyorsítójaként dolgozhat az Európai Unión belül és kívül. Ahogyan joggal beszámoltak a jelentésükben, az Európai Beruházási Bank nagyon jó szolgálatot lát el, nem az adófizetők pénzét, hanem a tőkepiac pénzét működtetjük. Az EBB finanszírozási rendszere egyedülálló. A tagállamok tulajdonsai az EBB-nek, de nem tőlük származik a pénz. 60 éve most már a 60 év fennállás alatt a tagállamok csak 14 milliárdot fizettek be az tőkébe, és 4,9 milliárdot a tartalékokba, és ez lehetővé tette számunkra, hogy 1,1 trillió eurót mobilizáljunk, és 3 trillió euró további befektetést mobilizáljunk a piacokról. Az EU forrásokat tehát nagyon hatékonyan tudtuk felhasználni, így megvalósítva azokat a politikákat, melyekről a parlament hoz döntést. Ez egy fenntartható és innovatív finanszírozási módszer, a zöld kötvények, és a más kötvényekkel is segítjük az éghajlatváltozási célok elérését. Ez is egy új termékünk, hiszen az Egyesült Nemzetek meghatározták a fenntartható fejlődési célokat, mindenki üdvözölte ezeket, de tudtuk, hogy az adófizetők pénzével soha nem tudjuk elérni ezeket a célokat. A magánágazatból kellett crowdingot találni, tehát onnan kellett megszereznünk a pénzeket. Így dolgoztuk ki tíz éve az green bondokat, most pedig a fenntartható gazdasági kötvényeket dobtuk piacra, és ezek is nagyon jól teljesítenek. A EU gazdasága talpra állt, de ez még egyenetlen, nem lehetünk elégedetlen. Elégedettek még, Gondoljunk csak az infrastruktúra vagy az innováció területére, ahol az EU bizony le van maradva. Az egyik kulcseszköz e kihívás kezelésére az EFSI, illetve az Európai Beruházási Bank. Köszönöm Molterer úr munkáját is e területem. Az EFSI sikere, közös siker, és a parlament helyes döntést hozott arról, hogy 2020 végéig meghosszabbította és további forrásokkal látta el ezt a programot. A parlament és a tanács fontos döntése volt az, hogy kvázi feláldoztak az EU költségvetésből 16 milliárdot, annak érdekében, hogy a garancia alapba helyezzék ezt át. Ez elsőre persze nem nagyon népszerű, de hatalmas sikert aradott, és köszönöm szépen a bátor döntést. Az FC konkrét kihatással járt 2018. decemberében több mint 800 ezer KKV-t támogattunk az FC alapból, és 371,2 milliárd további beruházási pénzt mobilizáltunk ezzel a pénzzel. Az EFSI jó példája annak, hogy a közpénzzel hogyan lehet további pénzeket szerezni a piacról, egy paradigmaváltást jelent az FC a hitelekről a pénzpiaci finanszírozásra álltunk át. Fontos, hogy levonjuk az FC tanulságait akkor, amikor a következő EU beruházási programot dolgoznak ki,